Tisztelettel üdvözöljük az Európai Parlamentben. Tisztelt elnök úr, újra tisztelettel üdvözöljük 18 év elteltével. zaszczyt i przyjemność dla mnie. Witamy. Abban a megtiszteltetésben és örömben van részünk, hogy e, körünkben üdvözölhetjük Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság elnökét, e, Horta urat. E, biztos, hogy önök közül többen is emlékeznek a 18 évvel ezelőtt Horta úr által elmondottakra. Akkor Kelet-Timor még nem volt független állam, és csak a legbátrabb ellenzéki vezetők mertek olyan merész jövőképet elénk tárni, mint az elnök úr tette. Mint az ellenzék aktív vezetője az Európai Parlamentben Kelet-Timor függetlenségének legnagyobb előmozdítójaként ismerhettük meg az elnök urat, a jogállamiság bevezetését követelte, illetve a politikai foglyok szabadon bocsását, nemzetközi békefenntartók behívását az országba. 96-ban Ramos Horta úr és Don Carlos Jimene Bello úr béke Nobel-díjban részesültek. Shannon Gusmao úr Szaharov díjat kapott az Európai Parlamenttől. A kelet-timori népszavazás pozitív eredménnyel járt, és nehéz megbékélési időszak kezdődött az országban. Megbízható, hiteles intézményeket is fel kellett állítani, és a civil társadalommal együtt kellett működni. Az Európai Parlament mindig is támogatta elnök úr ambícióit, törekvéseit, illetve az egész demokratikus mozgalomét az országban. 2002-ben teljesen helyreállt Kelet-Timor függetlensége nem csak Kelet-Timor számára fontos, az elnök munkája nagyon sok fejlődő országot felkeres, több kontinensen manapság, hogy elmondja, hogyan alakultak a dolgok országában, és elmondja ezen országok hatóságainak, hogy lehetséges jobb jövőt építeni az állampolgárok számára. Elnök úr, nagyon nagy örömmel köszöntöm itt a házunkban, és átadom önnek a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Angolul kezdem el hozzászólásomat, majd portugálra fogok váltani, majd vissza angolra. Öt európai nyelv bármelyikén tudnék beszélni önnek, de nem fogom ezt tenni, mert akkor saját magamat is összezavarom ezért az angol és a portugál nyelveket választom. Nagyon örülök, hogy megtiszteltetésben van részem, hogy ehhez a érdemű intézményhez szólhatok, és Európa ö, gazdag kulturális sokszínűségéhez, amelyek politikai kultúrája is nagy. Európát mindig is csodáltuk az intézményeivel együtt azt a szerepet, amit önök hoztak létre, és e, elnökség partneri kapcsolatokat, békét, befogadást, prosperitást hoztak, és csodáljuk az önök mély meggyőződését, a szolidaritásba vetett hitüket. Engedjék meg, hogy Békel Nobedíjasként az Európai Unió bizottságát jelöltem javasoltam, hogy jelöljék a Nobel-díjra. A világ másik végén is nagy befolyása van az egyetlen szuperhatalomnak, amely tovább él, és két feltörő ázsiai óriás veti rá az árnyékát a térségre ezek között le, jöhet létre az európai híd, ami új partnerséget hoz létre a béke és a prosperitás érdekében. Ez a befogadás, ez az Atlanti-óceán partjaitól indul, és a régi kontinens helyéig megy el, ahol Ázsia kezdődik. Most, amikor itt beszélek, különösen hálás vagyok E, nagy érdemű e, intézménynek és e, nagyon sok nagyra becsült tagjának, az Európai Bizottságnak és különösen az elnök úrnak, José Manuel Barroso úrnak, aki három évtizeden keresztül támogatott bennünket a szabadságért hívott küzdelmünkben. Fiatal politikusként, diplomataként, majd államtitkárként, majd külügyminiszterként, és később pedig portugál külügyminiszterelnökéként mindig is Kelet-Timor mellett állt ki és támogatott bennünket, csak úgy, mint Afrika, Latin-Amerika és Ázsia mellett is nem hiba lenne részemről, hogyha nem fejezném ki köszönetemet az Európai Parlament sok tagjának is, akik közül vannak, akik már nincsenek itt, az elkerülhetetlen öregedés eredményeként, amit egyébként senki sem kerülhet ki. Azonban ebben az intézményben azt tapasztaltuk, jobb oldalon, bal oldalon egyaránt, fórumot adtak számunkra, olyan fórumot, ahol sehol másot nem kaptunk meg, sehol másot nem szólalhattunk meg. Így az Európai Parlament portugál tagjai, valamennyi párthoz tartozó tagok a 90-es években saját bérükből ajánlottak fel egy bizonyos összeget annak a személynek, aki jelenkos, jelenleg a külügyminiszterünk, dr. Zakarios Costa úrnak, aki a Timori ellenállási mozgalom kéz, képviselőjeként öt évig volt itt, és az Európai Parlament portugál tagjai baloldaltól jobboldalig valamennyien pénzügyi támogatásban részesítettek bennünket, hogy itt Brüsszelben egy irodát tarthassunk fel. Ez volt az az intézmény, amely első alkalommal a világon egy olyan ö, személyigazolványt, illetve belépőt adtak, ami kelet-timori nevet viselte. Tehát ö, nagyon hálás vagyok valamennyiüknek mindezekért. Engedjék meg, hogy most portugálra váltsak, és a a milleniumi fejlődési célokkal szeretnék foglalkozni, hogy mit teszünk a saját országomban, és mit csinálunk annak érdekében, hogy segítsenek minket, illetve Kelet-Timor 2000-ig nem volt önálló független állam. Az első jelentésünket a milleniumi célkitűzésekkel 2004-ben terjesztettük elő, ebben fogalmaztuk meg, hogy mit szeretnénk elérni. Ezért nagyon elértük a, a békét, és több mint 12%-os éves növekedés sikerült elérni. A 9%-kal csökkentettük a szegénységet három év alatt, a gyermekhalandóságot, és a gyermekek mortalitása is ö, lényegesen lecsökkent. Az iskola látogatás 2007-ben 83%-ra emelkedett, sikerült felszámolni a felnőtt írástudatlanságot többek között Kuba segítségével. Teljesen felszámoljuk az elkövetkezendő néhány évben a felnőtt írástudatlanságot közegészségügyi ez mind azért volt lehetséges, mert agresszív programot folytattunk olyan területeken, mint a segítettünk a veteránoknak, az időseknek, megemeltük a termelést, és a önellátóká váltunk élelmiszer termelésből is. És a stratégiai fejlesztési terv is nagyon fontos lett. Ez mind lehetővé tette, hogy az embereink az évszázados szegénységből kilábaljanak, javuljanak az életkörülményeik, és Ami az olajkészleteinket illeti, nagyon meg, nagy megelégedést jelent számunkra az, az átláthatósági kezdeményezés, ami az iparágra jellemző. A A célunk az, hogy Ázsiában harmadik országként 2010-től kezdve sikerüljön eredményesen feltárnunk a földgáz és kőolaj lelőhelyeket. A Nemzeti Parlamentünk tagjainak 30%-a nő. Ami a végrehajtó szerveket és hatalmat illeti, a gazdasági minisztériumban, igazságügyi minisztériumban, és így tovább női miniszterek vezetik a minisztériumokat. Van egy 130 tagos fiatal parlamentünk, kizárólag fiatalokból álló parlamentünk, akiket megválasztanak ebbe a parlamentbe, 12 és 17 év közöttiek az a vágyunk, kívánságunk, hogy az új parlament, a fiatal parlament tagjai közül kerüljenek ki, aztán később a valódi parlament tagjai. A fiatalok parlamentje hatvannyolc női taggal rendelkezik, lánytaggal és 62 fiú taggal. Nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen a világ egyik leghumanitáriusabb alkotmányát valhatjuk magunknak, ugyanis betiltottuk a halálbüntetést. E a sentença de prisão máxima é 20... Ezen kívül általában nem rovunk ki nagyon súlyos büntetéseket, nem jellemző. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Két jelentést is közétettünk ezzel kapcsolatban, és célunk az, hogy továbbra is tiszteletben tartsuk a szabadságjogokat, az emberi méltóságot és a humanitárius érdekeket. Az alkotmányunk kimondja, hogy a nemzetközi jogot elfogadjuk, ami a kisebbségek és etnikumok jogait illeti. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jognak megfelelően kell alakítani minden keleti maron elfogadott jogszabályt. Most angolra váltanék ismét. Ezen kívül foglalkozunk a klímaváltozás témájával is, nyilvánvalóan csak keveset tudok erről mondani, hiszen nagyon rövid az időm. Még az tény, hogy a gazdagok és a hatalmasok járulnak leginkább hozzá ahhoz, hogy a környezet károkat szenvedjen. Mindjárt tudjuk azt is, hogy a tudomány, a technológia és az ipar előrehaladás az elmúlt 200 évben hatalmas hasznot hajtott mindenki számára. Ez még akkor is így van, hogyha ezt aránytalanul osztottuk szét de a fejlődő világban nem szabad csak a gazdagokra és a hatalmasokra mutogatnunk azért, hogy milyen károkat okoztak a bolygónknak. Be kell, hogy ismerjük, hogy minket is felelősség terhel, az erdőírtásaink, a tengereink és a tavainkkal való visszaélés miatt. Nyugatnak és Európának azonban lehetősége nyílik arra, hogy visszafordítsák a környezetvédelmi károkat. Népességünk nagyon nagy. Ez azt jelenti, hogy hatalmas nyomást gyakorlunk a termőföldre, ásványokra és vizeinkre. Ahhoz, hogy több százmillió szegénynek az életén javíthassunk Ázsiában, egyre több energiát használunk olyan forrásokból, amelyeket az anyaföldből termelünk ki. Nagyon sok ázsiai hatalom most át kell az óceánon, hogy Afrikában és Latin-Amerikában keressen új energiaforrásokat. Ezért aztán Kelet-Timor egyet, együttműködik a Maldív szigetekkel. Ázsiában mi egy közös célt jelöltünk ki, fenntartható fejlődést, környezetvédelmet és újjáépítést hirdetünk, a vízkészletek megőrzését, közegészségügy megteremtését, a szegénység és az írástudatlanság kitörlését. Szeretnék egy kéréssel fordulni a gazdagok és hatalmasok felé a gazdagok és a hatalmasok tegyék föl maguknak a kérdést, szerint betartották-e azokat az ígéreteket, amelyeket a tévékamerák előtt tettek, és hogy működtek-e a politikáik a szegénység eltörlése területén. Gyakran a fejlődő országok vezetőit hibáztatják azért, hogy nem, törnek, nem történnek változtatások a népünk életében pedig állítólag nagy segélyeket kaptunk erre a gazdagoktól. De a donoroknak kritikusan kell szemlélnünk a saját politikáikat. Tudjuk, hogy valóban szolidárisak az utca emberei Amerikában, Európában és Japánban az embertársaikkal szemben, akik a világ szegényebb régióiban élnek. De a donoroknak a hosszú, felesleges, pazarló, bürokratikus papírmunkának véget kell vetniük, hiszen ez mindenkit itt országainkban. Don. A donoroknak többet kell beruházniuk minden egyes megígért dollárba a mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, vízellátás, közegészségügy és oktatás területén. Erősíteniük kell a nemzeti intézményeket és a demokratikusan választott vezetőket. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a donorok közvetlen szektorális költségvetési támogatást nyújtsanak ahhoz, hogy valós fejlődést és szolgáltatásokat nyújthassunk az embereknek. Elkeserítő, hogy csak néhány gazdag ország tartja be a 0,7%-os nemzeti termék szintű támogatást a fejlődő országoknak. A nemzetközi konferenciákon megjelennek a rockénekesek, a filmsztárok, ígéreteket tesznek, és amint a függönyök behűz, behúzódnak, és ki alszanak a reflektorok, elfelejtik ezeket az ígéreteket. Nagyon gyorsan több 10 milliárd dollár találnak arra, hogy bankokat húzzanak ki a bajból, biztosítós társaságokat, csalótársaságokat, kudarcra ítélt ipari társaságokat, bónuszokra pocsékolják el a pénzt, inkompetens csoportoknak, akik a pénzügyi katasztrófáért, válságért felelősek. De ugyanakkor az, hogy a külföldi segélyek a fejlődő országoknak adjanak, ezt ellenzik. We believe. Mi úgy gondoljuk, hogy egy bölcs, igazságos módja annak, hogy kisegítsük az embereket, akik a pénzügyi válságot megszenvedték, az az lenne, hogy a kis szigetállamok adósságát eltöröljék, és restruktúrálják az államadóságokat. Hiszen ezek az országok nagy belső és külső nehézségekkel küzdenek. Klímaváltozás, extrémizmus, nagyon sok országra igaz ez, de különösen Dél-Ázsia országaira és Afrika nagy tavak körüli országaira. Kelet-Timor kivételezett helyzetben van, hiszen nincsen egyetlen centnyi külföldi adósságunk sem. A kérésünk önök felé, tehát nem önző kérés. Ha kinyitják a 2010-es gazdasági évkönyvet, akkor a zsebkönyvben egy érdekes adatot találnak, miszerint Kelet-Timornak van ma a GDP százalékában mérve a legnagyobb százalékos töblete, és egyetlen centnyi külföldi adóssága sincs. Ennek ellenére azonban szolidaritást mutatunk azokkal az országokkal, amelyeknek nagy a külföldi adósságuk, nem képesek ezt kifizetni, és több száz millió ember esik ebbe a csapdába az egész világon. Ha nem tudunk több, ha az lehetséges, hogy több milliárd dollárt mozgósítsanak kudarcot vallott bankok, biztosító társaságok megmentésére, akkor kell, hogy legyen egy erkölcsi kötelezettség, politikai bölcsesség, arra, hogy ennél sokkal kevesebb pénzzel teljesítsék a fejlődő országok felé vállalt kötelezettségeiket. A harmadik világ szegény országai illetően kiegyenlítsék az egyenlőtlenségeket, amelyeket ma tapasztalunk a Földön. Hölgyeim és Uraim! Ma Én itt nagyon hálás vagyok önöknek, az Európai Parlamentnek, az európai vezetőknek, és minden fejlesztési partnerünknek. Ugyanakkor azonban alázattal el szeretném ismerni, hogy nekünk is megvannak a korlátaink, kudarcaink. Kelet-Timorban és a fejlődő világ nagy részén nem szabad hogy kioktassuk a nyugatot bosszul és visszafizetésül azért, hogy a nyugat kioktatott minket. Nézzünk tükörbe, és adjunk választ a saját, köl- saját kérdéseinkre, a saját lelkiismeretünknek. Mi mit tettünk saját magunk, hogy több millió ember életét megkönnyítsük, véget vessünk szegénységüknek. Ezt megtehetjük Többet tehetünk még Kelet-Timoron és máshol is. Hatalmas eredményeket értünk el az elmúlt években. Az országunk még csak nyolc éve független. Néhány adat, amelyet ma itt ismertettem önökkel, mutatja az eredményeinket, de sok olyan terület van még, ahol az eredményeket nem lehet számadatokkal mérni. Ám legalább ugyanilyen fontosak, nevezetesen a társadalmunk sebeit begyógyítottuk, kibékítettük a szeparatistákat, kibékültünk Indonéziával, amelyel tragikus 24 éves történelmünk él. Ma a kelet-timoriak és az indonézok nagyon jó példamutató szomszédi viszonyban állnak egymással. Hidat építettünk a régió szereplői felé, több mint száz országgal diplomáciai kapcsolatokat vettünk fel. Ezek számmá nem alakítható számadatokkal nem mérhető eredmények. Népeink a 24 éves megszállás által ejtett mélysebek ellenére nem rejteget senkivel szemben bosszút. Hiszünk abban, hogy teljesíthetjük népeink elvárásait, és békés, virágzó jövőbe vezethetjük őket. Isten segítsen minket! Köszönöm szépen, elnök úr. 18 évvel ezelőtt az ellenzék, keleti mori ellenzék vezetőjeként nagy bátorságról, fontos, komoly jövőképről tett tanulbizonyságot. Ma pedig egy szabad, független, demokratikus ország elnökeként jár itt. Gratulálok önnek, és a legjobbakat kívánom országának és népének. Köszönöm a beszédét.